a munkáért. Köszönöm, elnök úr. Thank you, Mr. and once more congratulations. Köszönöm szépen, Komotakos úr, még egyszer gratulálok. Van egy másik írásbeli nyilatkozatunk is, 2011-21-es számú Jelko Kacin, Edward Macmillan Scott, Anna Rosbach, Söpflin György és Jutta Steinbrück a szerzők a háborúban megsérült polgári személyekről a parlament nagy többsége aláírta a 123-as cikk alapján minden érintetnek megküldjük, és a jegyzőkönyvben közzétesszük. Természetesen az aláírók neve is szerepelni fog. Jelko Kacsin szeretné most átvenni a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt kollégák, az összes többi kezdeményező nevében is szeretnék őszinte közretet mondani önöknek a támogatásért. Nagyon fontos jelzést adunk ezzel. Értjük ezeknek az embereknek a nehézségét, akiket egy életre Eh, akiken egy életre nyomot hagyott a terrorizmus vagy a fegyveres harc, eh, európai eh, polgári sebesültekről is van szó. Több mint 300 aláírás érkezett a három fő frakcióból alapvetően. 7 éve dolgozom az Európai Parlamentben, első eset volt ez, hogy elvi alapon teljes nemzeti delegációk nem írták alá az a nyilatkozatot, és ezt nagyon furcsának tartom, mert nagyon fontos részét képezik a munkánknak az írásbeli nyilatkozatok. Elnök, most pedig következik a szavazás, először is Beresz asszony, bocsánat, igen, Beresz asszony jelentéséről szavazunk, mégpedig az Európai globalizáció.